Pilke úr. A jelentés mellett szavaztam, mert ez a gyerekek biztonságának érdekében itt reformot követelünk, plusz intézkedéseket szeretnénk az útlevelek tekintetében. Tehát összességében ez egy olyan csomag, amely előre visz bennünket a gyermekkereskedelem elleni harcban, és nagyobb biztonságot nyújt a gyerekek számára. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen, Rajta Vászony következik. Úgy gondolom, hogy szükség van arra, hogy eh, az utazá, uta, úti dokumentumokba erősítsük a biztonsági elemeket, biometrikus elemeket is belevegyünk. Legfontosabb célunk az állampolgárok biztonsága, de nagyon fontos az, hogy megvédjük az állampolgárok privát szféráját is, és ez attól függ, hogy hogy fogjuk ezt már a gyakorlatba átültetni. Nem szabad az, hogy nemzeti szinten visszaélnek ezzel, meg kell akadályoznunk a harmadik országok általi visszaélést is. Fontos az európai szintű együttműködés, a tagállamok rendőri szerveinek jobban együtt kell működniük annak érdekében, hogy pozitív hatással járjunk Európa számára, nagyon fontos az is, hogy a 12 éven felül gyerekek most már kapnak saját úti okmányt, tehát nem lehet a gyerekek eh, jogaival sem visszaélni, és ezért, eh, ezért szavazta meg ezt a jelentést. Elnök Fánheke úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A Coelho jelentést a eh, útlevelekkel kapcsolatban megszavaztam, mert ez egy jó lépés eh, annak irányába, hogy leküzdjük a visszaéléseket az ott eh, levelekkel kapcsolatban. Legalább ez most már a harmonizációhoz vezet, javíthatjuk eh, a feltételeket a Schengen országokban. Természetesen a külső határokat is meg kell megfelelő módon védeni, ez egy jó lépés a megfelelő irányba, de ez még nem melegendő a külső határok védelmére. Gondolnunk kell arra, hogy jobb útlevelek nem igazán léteznek. Minden évben több száz ezer külföldi érkezik nem európai országokból. Legális, félig legális, egyáltalán nem legális bevándorlókra van szó. Belgiumban az elmúlt évben több mint 70 ezer nem európai származású külföldi érkezett, plusz még egy ismeretlen számú illegális bevándorló. Tehát ezt a problémát a jobb útvelekkel még nem tudjuk teljes mértékben leküzdeni. Köszönöm szépen, elnök! Köszönöm szépen, Stojanov úr következik. Tisztelt elnök úr! A Koeo jelentés ellen szavaztam két okból kifolyólag. Először is aggódom, a, az állampolgárok szabadságjogai miatt a biometrikus adatok ezeket a jogokat veszélybe sodorhatják. Ez ellentétes az emberi jogokkal, a szabad utazáshoz való joghoz. Ezen kívül az új azonosító okmányok bevezetése az én országomban az elmúlt években Eh, ahhoz vezetett, hogy az elmúlt tíz évben már harmadjára kaptam egy újfajta úti okmányt. Ez lehet, hogy szokatlannak tűnik, de ahhoz, hogy a, eh, a, eh, új a, úti okmányokat vásároljunk, ahhoz túlságosan sok pénzt kell kiadni, és ez túlságosan nagy akadályt jelent ez a nyugdíjasok számára, akiknek túl alacsony a nyugdíja, ezért nem tudtam megszavazni a Koeo jelentést, úgy gondolom, hogy ez káros, és nem elfogadható az én országomban. A következő hozzászóló nincs itt, Mitchell úr. Tisztelt elnök úr, szeretném jegyzőkönyvben mondani, hogy a jó jelentés ellen szavaztam, mert úgy gondoltam, hogy eh, lenne egy jobb jelentés is a parlamentben, amely foglalkozhatna ezzel, de a parlamentnek Mindenképpen tennie kell valamit a jegyzőkönyvekkel kapcsolatban, mert a parlament képviselői, akik már itt vannak már négy és fél éve, és felvették a fizetésüket, és kevesebbet beszéltek, mint Brock úr az elmúlt hat évben itt az Európai Parlamentben. Nem szabad, hogy ezek az emberek részt vegyenek ebben az Európai Parlamentben, a plenárison, a szakbizottságban, és, és gyakran azzal töltik az idejüket, hogy inkább a tagállamaikban vannak, és arról panaszkodnak, hogy milyen szörnyű a demokrácia az Európai Unióban, de a, az nem demokrácia, hogyha ha képviselők nem jelennek itt, és mégis fizetik ezért a képviselőket. Ezt szerettem volna jegyzőkönyvben mondani. Úgy gondolom, hogy mindenképpen arról kell gondoskodnunk, hogy átláthatóak legyenünk, de meg kell tennünk minden lépést annak érdekében, hogy az ilyen személyek tudnak ezen részt venni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Mitchell úr, ön már a Kapátó jelentéshez szólt hozzá, de ez csak a Koajó jelentés volt. Ezért a Kapátó jelentésnél már nem adom meg önnek még egyszer a szót. Folytassuk a Lambsdorff jelentéssel. Itt uh, Rojtova asszony szeretne még egyszer hozzászólni. A Tisztelt elnök úr, az európai piac ezen a területen nem igazán ö, hatékony, mert nagyon ö, széttaglózott, és ö, itt a 273-as cikk van érvényben, meg kell állítanunk ezt a pocséklást, amely itt a közbeszerzés során látható. A nemzeti szabályokkal visszaélnek, olyan ö, e, rendelkezések és olyan esetben is alkalmazzák ezt, amelyekre ez nem lesz kitalálva. Mindenképpen a kutatásba kell befektetnünk annak érdekében, hogy ezt elkerüljük. Következő hozzászóló Aliszter úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Én ellenzem ezt a jelentést, mert azt gondolom, hogy veszélyt rejteget a kormányokra és cégekre nézve, hiszen ezek nagyon sokat fektettek be a védelembe és a K plusz F-be, most pedig azt látják, hogy nem nagyon tudnak semmifajta profita vagy nyereségre, megtérülésre számítani. Hát ezen javasolt irányelv értelmében a közbeszerzéseket meg kell nyitni az európai verseny előtt. Egy védelmi vagy fegyverkezési cég, amely nem tudja megvédeni nemzetközi eh, tulajdonjogait és munkahelyét, több Egyesült Királyságbeli védelmi felszerelés gyártó, készítő cég számára nagy aggodalommal figyelik ezt. Ha megnézem, hogy mi is motiválja ezt a jelentést, azt, hogy igazából elősegítse az EU integrációt és az európai védelmi és biztonsági politikát. Itt nem a gazdasági eredményekre összpontosít. Fattuzzo kolléga. Köszönöm szépen. Tisztelt kedves Hölgyeim és Uraim, elnök úr, üdvözlök mindenkit, igyekszem rövidre fogni mondandómat, hiszen én támogattam ezt a Lamzalf jelentést. Azt hiszem, hogy helyes irányba tett lépés a közös védelmi és biztonság területén, de a kérdést fölteszem önnek is, önöknek is, mikor lesz valódi európai védelmi politikánk, hadseregünk, valódi európai hadseregünk, hogy lehet és mikor lehet valóban pénzt megtakarítani, és hogy lehet megvédeni Európát. Remélem, hogy mi előbb. Köszönöm, hogy az elnök. Erre most nem fogok válaszolni, túlságosan bonyolult lenne a válaszom, most pedig a további szavazatmagyarázatokhoz térünk. A Schlüter jelentés a Rajtova asszony. Elnök úr, a veszélyes anyagok és készítményekről szóló jelentést támogattam, hiszen a diklormetánt kívánja csökkenteni, annak alkalmazását. Kivételek vannak, de nagyon is szigorú szabályok vonatkoznak a kivételekre is. Azt gondolom, hogy talán ezeket a kivételeket nem is fogják alkalmazni, hiszen vannak megfelelő alternatívák, nem csak a fogyasztók, hanem a profik számára. Szenatasszony. Vannak olyan anyagok, amelyek annyira veszélyesek, hogy őket teljesen be kell tiltani, illetve nagyon súlyosan korlátozni kell a használatukat. A legszigorúbb szabályok értelmében ez a ezt az anyagot, a diklormetát mindenképpen ki kell vonni a forgalomba, hiszen ez egy ilyen rettenetesen veszélyes anyag. Most pedig térjünk rá a figuréidó jelentésre. A rajtava asszony ismét szót kér. Üdvözlöm azt, hogy egy nemzetközi egyezmény, egy tengerészeti munkaügyi egyezmény egy új ágazat számára új munkahelyeket teremt, hiszen a halászoknak joguk van ahhoz, hogy megfelelő munkakörülmények között dolgozzanak. Nagyon sok halálos baleset is bekövetkezik ebben az ágazatban, tanácsot, a bizottságot arra kell kérni, hogy mindent megtegyenek annak érdekében, hogy 2012 előtt ez megvalósuljon, ez az új én támogattam. Köszönöm. Most pedig folytassuk a Kattánia jelentéssel. Nem sok időnk van már, elég késő van. Belohozka asszonyi a szó. Nagyon szépen köszönöm. Itt a különböző frakciók között különböző véleménycserékre került sor. Ma nagyon nehéz helyzetben vannak az országok, hiszen energia és gazdasági válság alakult ki az orosz-ukrán konfliktus miatt, éppen ezért egységesen kellene fellépnünk, és el kell kerülni olyan ö, eseményeket, amelyek egységünket megzavarhatnák. A válság minden polgárt érinteni fog, a szlovák, lengyel, magyar, német emberekre is hatással lesz a válság. Éppen ezért Tehát úgy tűnik, hogy nem veszük figyelembe a jelenlegi helyzetet, hiszen újra meg újra felhozunk olyan témákat, amelyek nem aktuálisak. Szerintem sokkal inkább kellene foglalkoznunk a Lisszaboni szerződés ratifikálásával és a versenyképességgel. Én többször szóltam arról, hogy az autonómia a közös térségünkön belül nem indokolt. Az egység fő gondolata mindenképpen figyelembe veendő, nem szabad elutasítani. Ne feledkezzünk el Schumann nyilatkozatáról, aki azt mondta, hogy ha valaki európai módon gondolkozik, nem örülhet a szomszédai boldogtalanságának. Köszönöm szépen, Pirker úr. Azt hiszem, hogy a Katani jelentésről van szó. Ez a jelentés egy különleges jelentés. Ha megnézzük ezt a jelentést, igazából nem szerepel arra vonatkozóan, információ, hogy 2004 és 8 között betartották-e az alapjogokat. Tehát van egy ilyen követelménykatalógus, amit itt kidolgoztunk ebben a tisztelt házban, nem tudjuk, hogy betartottok-e mindent. Azt sem tudjuk, hogy például az azonos neműek házasságának elismerése valóban mindenütt adott-e, az eutanázia legalizációja, illetve az illegális személyek tartózkodásának elfogadása. Többségében elfogadtuk ezt, a néppárt, az osztrák néppárt delegáció elutasítja ezt a jelentést, éppen ezért mi elleneztük ezt a jelentést, és ellene szavaztunk. Bakó úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én támogattam a jelentést, amely az alapjogok helyzetével foglalkozik az Európai Unióban 2001 és 2009 között. A 49-es cikkely eredeti szövegével kapcsolatban a reguláns autonómiát illetően öm, azt szeretném elmondani, hogy ez a provokatőrökkel szembeni fellépésnek minősül. Úgy tűnik, hogy a teritoriális és regionális autonómia nem mindenki számára elfogadható. Én gratulálok mindenkinek a mai eredményhez. Rojtova asszony? Elnök úr, én is ellene szavaztam ennek a jelentésnek. A tisztelt kommunista képviselő úr alapjogi jelentése ellen szavaztam. Tudom, hogy egy kicsit tudtunk azért javítani rajta, ez jó a kisebbségek számára, de néhány dolog objektíven nem elfogadható, hiszen itt egy soha meg nem lévő hatásköri túllépésről van szó. Túlságosan egyoldalúan, politikailag mutatják be a jogokat, és a szubszidiaritás úgymond csorbát szenved. Az etikai kérdésekre kívánunk hatással lenni. Buszutil úr. Köszönöm szépen, elnök úr l-abort bħala dritt tal-bniedem ħaġa li jiena ma naqbilx magħha u ma nistax naċċetta. Hija ħasra Leszavaztam ezt a jelentést, mert számos olyan elemet tartalmaz, amivel nem tudok egyetérteni. Szomorú, hogy azokat a témákat is tartalmazza, amelyek amelyek jóval túllépnek az Európai Unió területén, még egyszer ismétlem, leszavaztam a Katánia jelentést. Köszönöm. lakasz úr a katainen jelentéssel kapcsolatban támogatólag szavaztam mivel az korábbi hiányosságokat a kisebbségi jogok területén megszüntet. ez a kérdés különösen fontos magyarország és a magyarországon élő illetve a határon túl élő kisebbségek szempontjából. a jelentés hangsúlyozza a kisebbségi nyelvek védelmét és megállaptja azt hogy az anyanyelv használata az egyik legalapvetőbb jogok egyike ez sajnos az elmúlt időben az európai unió tagállamaiban több tagállamában nem gy volt. a jelentés továbbá kiemeli a nemzeti kisebbséghez tartozás definciójának meghatározásának szükségszerűségét ez azt hiszem hogy az európában élő one hundred and fifty kisebbség szempontjából alapvetően fontos. végül pedig eh, különösen fontosnak tartom a forty nine es paragrafust amely kimondja hogy az önrendelkezés a leghatékonyabb eszköz a nemzeti kisebbségek közösségének problémáinak kezelésében mégpedig úgy hogy az eu ban létező legjobb példákat kell követni a személyes a kulturális a területi a regionális autonómiák vonatkozásában. köszönöm szépen elnök úr! Mr. Allister. Allister, képviselő. Köszönöm szépen. Egy olyan társaság, amely jogokon és értékeken alapul nyilván kölcsönösségi alapon kell, hogy működjön. Éppen ezért az a követelmény, hogy, hogy a homoszexuális partnerek és a heteroszexuális partnerek házassága egyenértékű legyen. Hát akkor, amikor egyenlőséget követelünk, csorbát szenvednek. A természetes partnerség az azonos neműek között nem valami olyasmi, amihez én hozzászerülnék járulni. Azok, akik ennek az ellenkezőjét követelik, egy intoleráns atmoszférában, amikor most ezt követelik, hát nem sok jóra vezet. Úgy gondolom, hogy ennek a jelentésnek ez az aspektusa olyan, ami szinte nevetségesé tehetni az egészet, ezért nem tudok ezzel egyetérteni. Van Heke. Van Heke, képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A parlamenti pályafutásom során eh, ritkán láttam ilyenfajta listát, ilyen katalógust, amelyben politikai butaság van, mint például a Katánia jelentésben. A, az úgynevezett alapvető jogokról szóló szerződésben, a Lisszaboni szerződésből ö, eh, indulnak ki, amelyet referendumokon elutasítottak, és amelynek a legkívesebb a jogi alapja. Mi a garancia arra, hogy, a, hogy ez e, valóban az e, európai állampolgárok jogairól van itt szó. Az embernek jogokra van arra, hogy e, saját országukban biztonságban érezzék magukat, és ugyanezt a fajta jólétüket meg tudják védeni, hogy meg tudják védeni az értékeiket, nyelvüket, hagyományukat. Az, hogy a katonai jelentést jóvá hagytuk, az Európai Parlament nevetségesítette önmagát. Mr. Kleis. Kleis úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A szabad véleménynyilvánításhoz való jog és ennek gyakorlása az egyik legfontosabb mércéje az alapvető jogok helyzetének. A jelentésben óvaintanak az önkritikától, az öncenzúrától, amely bizonyos területeken kialakult. Van egy olyan szakasz a jelentésben, amely figyelmeztet arra, hogy hogy vannak olyan csapatok, amelyeket állandóan támadnak, de amely nem igazán érthető az az, hogy az intolenciára bújtanak, és pontosan ez az, ahol a cenzúrát és az öncenzúrát hangsúlyozzák. A legnagyobb flamand pártot is többször támadják azért, mert a bevándorlási politikát kritizálja, de ez is a véleménynyilvánításhoz tartozik, ennek vannak következményei. Fatuzzo képviselő úr következik. Az alapvető jogokkal kapcsolatban a végső szavazáson ellene szavaztam a 81-es cikk miatt, ott Katánia, aki úr, éppen rám tekint egyébként, a tagállamokat arra kérte, hogy amilyen erősen csak lehet, javítsák a e, munkaerőpiachoz való hozzájutást a fiatalok, e, az idősek és a e, fogyatékosok számára. De nem csak ezt kell javítani, hanem a nyugdíjhoz való hozzájutást is. Véleményem szerint a fiatalok fiatalok nem nyugdíjasként kezdik, és utána mennek majd dolgozni. Szeretném azt hangsúlyozni, hogy azért mondom, mert szeretném kiemelni azt, hogy az időseknek is joguk van a nyugdíjhoz. Színatasszony következik. A Katania jelentésben sokan itt a parlamentben szeretnék kihasználni az emberi jogokat arra, hogy az abortuszt helyezzék előtérbe, ezt támogassák. A, az abortusz megfosztja az emberi jogtól ezeket a bébiket. Ezen kívül ír szavazóként és képviselőként fontos megegyeznem azt, hogy ez a jelentés és a módosítók a Lisszaboni szerződést és az alapvető jogok kartáját az Európai Unió abortuszra kapcsolatos politikájához kapcsolják. Mrs. McGuinness. McGuinness asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném mondani, hogy a 31-es bekezdése kapcsolatban az első rész mellette lett volna, az első rész mellett szavaztam volna. Ez a jelentés többet tehetett volna, például a fogyatékkal élők esetében, de örülök annak, hogy a parlament támogatta 42-es módosítómat, amely azt kéri, hogy csak azok a tagállamok kapjanak pénzt, akik megfelelnek az ENSZ egyezmény követelményének, amikor például az intézmények leépítéséről van szó. Ez kulcsfontosságú téma sok mindenki számára ebben a házban. Nagyon sok kérdés van ebben a jelentésben, amelyek a szubszidaritást támogatják, és nem az Európai Uniót. Tehát például az EU-nak nem szabadna az abortuszról jogalkotást végrehajtania. Én nem tudtam az egész jelentést támogatni, tartózkodtam, mert a fogyatékossági módosító fontos azok számára, akiknek nincsen lehetőség arra, hogy szóljanak, őket kell képviselnem. Köszönöm szépen. Mikolásik úr. Nagyon szépen köszönöm. A Katania jelentés egy olyan jelentés, amely sok emberi jogi kérdésen foglalkozik. Egyetértek néhány előttem szólóval, és szeretném elmondani, hogy nem értek egyet ezzel a jelentéssel kapcsolatban, mert a kulcsfontosságú módosítókat nem fogadták el, ezek javítottak volna a helyzeten, az eredetleg hibás jelentésen, mert a szövegben a szexuális egészség és úgynevezett szexuális jogok továbbra is szerepelnek. A WHO értelmezésében ezek az abortuszhoz való jogot is magukban foglalják. Az EU jobban szerintem nem szabadna erre hivatkozni, nem szabad ezt rákényszeríteni a tagállamokra. Orvosként én az emberi életet támogatom, és az olyan szöveget nem fogadok el, amely az abortuszt lehetővé teszik. Ébner úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én megismételném azt, amit Pérker úr említett, nem fogom még egyszer elmondani. Azt hiszem, hogy Katánya úr rossz, hibás témát választott. Nem is szabad lett volna megérkezni a jelentésnek ide le kellett volna ellenőrizni, hogy ez a jelentés lefedi-e a címben szereplő témákat. Szerintem teljesen más lett belőle. Ez a címtől teljesen eltérő jelentés. Semmilyen úton, módon nem hivatkozik a címre a jelentés tartalma. Konkrétabb kérdésekre rátérve a 49-es bekezdésre, Nos, hát én ellene szavaztam a jelentés ellen szavaztam. Az egész ellene. Mm, amiatt, amit már az előbb elmondtam. Köszönöm szépen. Dylan úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ritkán van az, hogy olyan meggyőződéssel szavazok egy jelentés ellen, mint ma. A javaslatok, amelyek a jelentésben vannak, azok diktatúrává választ, változtatják az Európai Uniát, ahol a diktatúra a politikai korrektséget jelenti ahol a menekült ügy bevándorlás kapcsán már nem lehet véleménnyel élni. Ez a jelentés a legális és az illegális bevándorlást az Európai Unióban még inkább az Európai Uniót inkább kiteszi az illegális legális bevándorlásnak, de úgy tűnik, hogy egyre inkább a bűnözők kapják meg az emberi jogokat, úgy tűnik, hogy a világ a feje tetejére állt. Ebben a jelentésben nem találhatunk egyetlen egy szót sem arról, hogy a külföldieknek milyen kötelezettségeik vannak abban a tekintetben, hogy alkalmazkodjanak az Európai Unióban. Az állampolgáraink most már nagyon unják azt, hogy az európai mandarinok állandóan csak rájuk mutogatnak. Kelemen úr következik. Um, Elnézést a Kátánya jelentése kapcsolatban. Hát csak minden van ebben a jelentésben, amelyet el tudok fogadni, viszont nem fogadom el azt, hogy az Európai Uniónak feladata lenne bármilyen jogokat ránk ruházni. Azt hiszem, hogy az Európai Unió pont az ellenkezőjét szokta tenni. Nem fogadom el azt sem, hogy az alapjogi kárta, amely alapvető politikai dokumentum, amelyet a kudarcot vallott alkotmány részeként főztek ki. Nem tudom, hogy ezt be kellene építeni az európai jogba, szerintem semmiképpen a brit jogban nem szabad beépíteni, vagy nem kellene. Ellenzem, mint említettem, az alapjogi kártát, azt sem fogadom el, hogy az emberi jogokat ilyen abszolutista módon értelmezik. Én alapból nem ö, ellenzem az azonos neműek házasságát, de szerintem nem az Európai Unió feladata, hanem az egyes tagállamok parlamentjeinek hatásköre. Miután ennyi ellenvetésem van, az egész jelentést elvetettem. Annan úr. Elnök úr, nagyon sok kor tapasztalata arra tanít bennünket, hogy a papíra vetett jogok nem garanciák, például a polgári szabadságjogokra. Az Európai Unió alapjogi kártájában szereplő jogok nem térnek el nagyon például a kelet-német vagy az orosz-szovjet alkotmányjogaitól. De hát azért elmondhatom, hogy a papíron létező jogok magukban értékelenek, hogyha nincsenek megfelelő végrehajtási mechanizmusok. Nincs emberi jogi válság az Európai Unióban, de van egy válság, a demokratikus legitimáció válsága. Hadd javasoljak egy megoldást, például legyünk hűségesek a szavazóinkhoz, és a Lisszaboni szerződést, ahogy említettem, azt, ha úgy tetszik, tegyük népszavazásra fel minden tagállamban. Köszönöm. Tomaszewska asszony. Elnök úr, egy gyermeknek joga van mindkét szülőre. Akkor is, hogyha a házasság már kudarcot vallott, a gyermek jólétét, a gyermek érdekét szolgálja, hogy mindkét szülővel tartassa a kapcsolatot, tehát anyanyelvén kell, hogy beszéljen a szülőkkel. Ha a szülők eltérő nyelvűek, akkor a két nyelvet kell alkalmazni. Az gyermekvédelmi hivatal azonban gyakran korlátozza a kapcsolatot a nem német származású szülőféllel. A Libe Bizottságban 200 módosítót nyújtottunk be. Én a jelentés ellen szavaztam, mert ezáltal az élethez való jogot is töröljük ezzel a jelentéssel, és a, a szubszidetes elvét sem tartja be. Batten úr. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. A brit független párt nyilván ellenzi a kitást és minden egyes borzasztó olyan cselekedet, amire viszont mindenütt figyelmesek leszünk a világon. Saját törvényeink, ha érvényesülnének, nem kellene vó védelmezni az uniót. Úgy gondolom, hogy a, ez a fajta kárta, az alapjogi kárta nem felel meg arra, hogy az alapjogainkat ilyen módon megvódjuk és azt kell mondanom, hogy számos olyan területet ölel fel ez a jelentés is, amely nem tartozik gyakorlatilag erre az asztalra. A kábítószer visszaélések például. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak nem kellene a tagállamok igazságszolgáltatási rendszereit felrúgni és egy újat helyezni a, a helyükre, ezért én nem tudtam támogatni ezt a jelentést. Ethan Harris kolléga. Köszönöm szépen, azt, azt gondolom, hogy ez, nem, ez az egyetlen taps, amit megkapok, lehet, hogy jobb lenne már most leülnöm. A saját választó kerületemben is sokszor megtapasztaltuk azt, hogy érdemes hallgatni a másikra. Az egész politikai spektrumban is számos olyan vélemény elhangzik, amire érdemes odafigyelni, és amit itt a kollégáim elmondtak, azzal abszolút egyetértek. Elisztor úrhoz szólnék itt mögöttem, aki nem a politikai családomhoz tartozik, de egy pragmatikus kolléga volt, aki nagyon bölcs, és tudom, abból is, amit most mondani, hogy egyetétek azzal, hogy ne értsünk egyet ezzel a jelentéssel. Számos érdek és vélemény hangzik el, amelyel lehet támogatni vagy nem támogatni ezt a jelentést. Én úgy döntöttem, hogy nem támogatom. Gál asszony következik. Elnök úr, a most elfogadott jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban egy átfogó és számos aspektusában áttörést hozó jelentés. Különös figyelmet érdemelnek a gyerekjogok és az alapszociális jogok megjelenítése kiemelkedően jónak értékelem a hagyományos nemzeti kisebbségek jogainak problémáinak végre megfelelő felvetését azzal hogy rögzti az önkormányzatiság és a nyelvhasználat alapelveit ami meglehetősen megkésett az unió a normaalkotás területén. ezért támogattam és küzdöttem ezen jelentés elfogadásáért és ezért szavazott a néppárti magyar delegáció is a jelentés mellett annak ellenére hogy a jelentés számos elfogadott paragrafusa vitatható amivel nem tudunk egyetérteni és amit elfogadhatatlannak tartunk hogy uniós szinten szabályozzunk. köszönöm a figyelmet. Eh, és most pedig kedves kollégák még egyszer kérem hogy legközelebb a szavazások magyarázatát követően, amikor már elkezdtük, nem lehet újabb indítványokat kérni. És... nem jelentkeztem, nem tudtam. Kisebbségi, diszkriminált magyarként és egyházi emberként jó lelkiismerettel és szükséges kompromisszumkészséggel megszavaztam az alapvető jogokról szóló Katánia féle jelentést mivel sok tekintetben például a szociális természetű jogok tekintetében komoly előrelépésnek tartom külön is elismerésemet fejezem ki a kisebbségi jogokról szóló fejezet iránt mely alapját és kezdetét jelentheti az eu kisebbségvédelmi jogrendszere megalkotásának. egyetértek gál kinga képviselő asszonnyal az általa kifejtett dolgokban kompromisszumra azért volt szükség mert bizonyos pontokban nem érthetek egyet mint például az eutanáziára utaló paragrafussal vagy a homoszexualitással kapcsolatos kérdésekben és visszautastom hogy a vallási vezetőket lelkiismereti és vallásszabadságukban gátolják a homoszexualitás vonatkozásában. a forty nine paragrafus ból sajnálom hogy kimaradtak a hagyományos kisebbségre a közösségi jogokra és a területi és regionális autonómiára vonatkozó megfogalmazások. köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr! én ezen jelentés ellen szavaztam, ugyanakkor vannak olyan aspektusok, amelyeket szeretnék támogatni. Azért szavaztam ellene, mert ez a jelentés összekeveri a hagyományos, illetve a gazdasági kisebbségeket, tehát olyan kisebbségeket, amelyek a második világháború után érkeztek a, az én hazámba a megszállás alatt. A megszállás ö, alatt az következett be, hogy a legnagyobb városokban, például Rigában és a litvánok vannak kisebbségben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Én az emberi jogok helyzete ellen szavaztam, az, illetve nem szavaztam, itt tartózkodtam egy másik máltai kollégámmal együtt. Nagyon sok olyan kérdés van, amelyek, amelyek dicsérendőek, de mivel vannak jó dolgok is ebben a jelentésben, amely például az emberi élet méltóságához kapcsolódott, ezért nem szavaztam el, hanem ezért tartózkodtam. És köszönöm szépen ezt a lehetőséget, kifejthettem. Köszönöm, most folytassuk a szavazat magyaráztokat a Kapátó jelentéssel. Rojtova asszony, asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, ezt a populista szöveget nem tudtam támogatni. Először is voltak jó kezdeményezések a nagyobb átláthatóságra az EU tevékenységgel kapcsolatban, de aztán ezt megvála, megváltoztatták. Én nem tudtam támogatni azokta az elképzelést, hogy a, dong, a munkadokumentumokat is hozzuk nyilvánosságra. Ezek nem titkos dokumentumok, de a nemzeti parlamentekben, a civilizált demokráciákban sem hoznak ilyesfajta dolgokat nyilvánosságra. Elnök, nos akkor az utolsó felszorolás következik. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a ö, hozzászólását, elnök úr. Az európai parlamentben azért vagyunk itt, mert az adófizetők jutottak bennünket ide, és ők támogatják ezt a, az intézményt. De egy dolgot látnunk kell, ha már átláthatóságról beszélünk, illetve a dokumentumokhoz a hozzáférésről, akkor biztosítani kell azt, hogy az adófizetők valóban hozzáférjenek azokhoz a dokumentumokhoz, amelyeket szeretnének. Nemrégiben a parlament bizonyos vezetői ellátogattak egy demokratikusan megválasztott ország vezetőjéhez, a cseh köztességbe, és tulajdonképpen megsértették az elnököt ott, és azt kérték, hogy eztnek az ülésnek az, a jegyzőkönyvét hozzák nyilvánosságra, és azt szeretném, hogy mi is eleget tennénk az ilyenfajta kérdéseknek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ezzel a végére értünk a szavazatmagyarázat, szavazatmagyarázatnak. Megszakítjuk most a munkánkat, 15 órakor folytatjuk a munkánkat, a közelkeleti helyzet, illetve a gázai övezet helyzetének tárgyalásában. Jó étvágyat mindenkinek!